hozzáállást meg kell szüntetni fel kell venni a kesztyűt az amerikaiakkal és a kínaiakkal szemben. Köszönöm. Az életmódunk védelmében. De Keller, lei la parola. Köszönöm, Keller, asszony a szó. Dear Commissioner candidates, you're running today. Tisztelt biztos jelöltek, önök arra vállalkoznak, hogy az Európai Uniót irányítsák. Az Európai Uniót, amely a béke, a demokrácia, az emberi jogok, projektjeként, fantasztikus projektjeként indult. Ha most körülnézünk, több ezren a határainkon fulladoznak, és az Európai Unió és a tagállamok egy része elfordul az alapértékektől, a demokráciától, a jogállamiságtól, a szabadságtól, amelyekért nagyon sok európai rendkívül keményen küzdött. Fennáll annak a kockázata, hogy a klímaválság előtt kudarcot val az Európai Unió, és így megfosztja a fiatalokat és a további generációkat a jövőtől. Ugyanakkor lehetősége van az EU-nak arra, hogy a klímavédelemben vezető szerepet töltsön be, az innováció vezetője legyen, hogy az Európai Unió és az Európa egy olyan kontinens legyen, amely az emberi jogokért, az emberi értékekért áll ki, hogy otthon érezhessük benne magunkat. A kérdésem az, hogy önök, a bizottság készen állnak-e arra, hogy ezen potenciállal éljenek? Készen állnak-e arra, képesek-e arra, hogy a környezetvédelmi, társadalmi és demokráciai válságot, válságon felülkerekedjenek, amely jelenleg alakult ki Európában? Ehhez bátorságra lesz szükség, meggyőződésre. A meghallgatások során bizonyos jelöltektől hallhattuk ezt a meggyőződést, de nem mindenkitől és nem minden témában. A bizottság hogyan alakít ki ambiciózus klímavédelmi programot, hogyha nincsen meg az akarat arra, hogy a mezőgazdaságon és a kereskedelmi politikán változtasson. Elmondhatom már most, hogy ez így nem fog működni. Nem elég bejelenteni a szándékokat, konkrét ambíciókra van szükség, és a kap megreformálására, a kereskedelmi agenda megreformálására. A klímapolitika fontos, hogy teljes mértékű legyen, és nincsen időnk arra, hogy halasszuk ezen lépéseket. Szeretnék még néhány problémára rámutatni. Precedens nélküli helyzet az, hogy az egyik legnagyobb IT vállalat vezetője lesz a belső piacért felelős biztos, amely a digitális gazdaságot is felügyeli, és mindezt úgy, hogy közben az egyik legnagyobb vállalat vezetője. Tudjuk, hogy Bröton úr vállalta, hogy lelép, erről a posztjáról, és így az összeférhetetlenség kockázatát csökkenti. De tudjuk, hogy ebben a portfólióban mégiscsak vannak ilyen kockázatok, és azt gondoljuk, hogy ez egy komoly probléma. A digitális piacot el kellett volna venni ezen biztosi körből. A zöldek nem tudják elfogadni az ilyen jellegű összeférhetetlenség kockázatát, mert ezzel az EU intézmények potenciáját korlátozza. További komoly probléma sajnos a magyar biztosa kapcsolatos. Üdvözölje nevünkben Orbán urat! Hogyan lehet az, hogy egy olyan kormány képvisel valaki, aki folyamatosan aláássa és megsérti az Európai Uniós jogokat és értékeket? Egy ilyen személy hogyan mondhatja az országoknak, akik az EU-ba szeretnének belépni, hogy nekik kell a jogállamiságot és az európai jogokat betartaniuk? Ez cinikus. Azt gondolom, hogy az európai szellemet az integrációs politikán képvisel a legjobban. Az országok, amelyek szeretnének az EU-ba belépni, a mi közösségünkbe belépni, a béke és a demokrácia és a szabadságra épülő egységbe belépni, nos ez az a fákja, amely Európában a az erőket összetartja. Mit teszünk ezen országokkal? Mit mondunk nekik, akik képesek arra, hogy a politikájukon változtassanak, akár a nevükön is, azt mondjuk nekik, hogy ők nem fontosak, hogy nem fontosak az aspirációik? Azt gondolom, hogy elég hibát követtünk ezen a területen el a közelmúltban, ne hibázzunk újból. Elnök asszony, ezen kérdéseket mi folyamatosan felvetettük, ez nem új ön számára, de ezen okokból nem tudjuk az önbizottságát támogatni. Ugyanakkor készen állunk arra, hogy együttműködjünk a bizottsággal azért, hogy megerősítsük az európai demokráciát és emberi jogokat. Azért, hogy a klímaválsággal megbirkózhassunk és az integrációt megerősíthessük. Amikor ilyen szempontból lép az Európai Bizottság, teljes mértékben készen állunk az együttműködésre, és bennünk konstruktív partnert fog találni. De megnyugtathatom, hogy kritikusak leszünk, hogyha ezt nem teszik így. A klíma nem várhat, a társadalmi egyenlőtlenségeket most kell megoldanunk. Azt reméljük, hogy a bizottság meglep majd minket pozitívan, és ezzel kapcsolatban bizakodóak vagyunk. Köszönöm szépen. Sok sikert! Per il gruppo... Köszönöm. Most pedig eh, az ID frakció nevében Bardella úr következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Van der Leyen asszony, az európai kampányban egyértelműen kiderült, hogy a bal és a jobb nem ért egyet abban, hogy milyen irányba orientáljuk az Európai Uniót. És most, kedves kollégák, meg fogunk választani egy olyan bizottságot, amely ugyanolyan lesz, mint az előző, olyan biztosokkal állunk majd szemben, akik nem biztos, hogy tennek valami, tesznek majd valami jót. Egy igazi jó biztos számukra az, aki beolvasztható ebbe a brüsszeli gépezetbe, és majd úgy tesz, ahogy ők tánc, vagy úgy táncol, ahogy ők fütyülnek. Jó lenne, hogyha mindenki visszamenne egy kicsit az iskolába, és megnézni, hogy mit lehetne változtatni ezen az Európai Unión nem megfelelően működik a piac, teljesen liberalizálódtak a közszolgáltatások, a migráció tekintetében nem teszünk semmit. Ez egy olyan technokrata ördögi kör, amiben most már belekerültünk, és nem tudom, hogy hogy fogunk kilépni és aztán lesz egy olyan biztosunk, aki az európai életmódot védené, de hát itt is engedtek a nyomásnak, és ezt a jó megfogalmazást megváltoztatták, és egy olyan biztosi posztot hozunk majd létre, aki az a migrációt elősegítő biztos lesz. És mi történik azokkal az európai népekkel, akik a saját életüket szeretnék élni? A Brexit ténye már önmagában azt bizonyítja, hogy egy sokkal demokratikusabb Európára lenne ö, szükségünk, és nem arra, hogy Junckert felváltja Van der Leyen, ami tulajdonképpen semmilyen változást nem hoz majd. Ego. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. A mai helyzet egy dátumra vezethető vissza, egy adatra, a vitára, amit meghallgattunk, és arra sokféle programra, amelyek itt ebből a vitából kirajzolódnak. Van egy kiinduló pont, amivel nem foglalkoztunk eleget, a Juncker bizottság munkájával. Ezzel kapcsolatban negatív ítéletet kell hoznunk, mert a bizottság az elmúlt öt évben nagyon lassan eh, működött, eh, és eh, a problémák azóta alapvetően megváltoztak. A politika változtatta ezt meg, tegnap eh, kijött eh, egy olyan politikai dokumentum Franciaország és Németország részéről, amely gyakorlatilag visszamegy eh, a Juncker bizottság eredményeihez, amelyek negatív eredménnyel jártak. És ez felvet még egy kérdést, az elmúlt napok, hetek összecsapásaival kapcsolatban itt egy jelentős kérdésről van szó. Egy kritikai megközelítés a NATO-val kapcsolatban nem egy jelentéktelen kérdés. Mi világos álláspontot akarunk erről is. És aztán van még egy másik kérdés a programmal kapcsolatban. Egy olyan programra van szükség, amely jövőorientált és segít bennünket, megold, segít bennünket abban, hogy megoldjuk a problémákat. Ez a méltányos átmenet alap hogyan fog működni? Mi lesz az emissziókkal? Hogyan fogjuk a szindioxid kibocsátást csökkenteni? És itt most ne csak a szélsőséges környezetvédőkre gondoljunk, hanem vegyük figyelembe bizonyos tényeket is. 9%-át adja Európa Európa a kibocsátásnak, több mint 40%-át Kína és az Egyesült Államok. Mi legyen az iparpolitikánk, mik legyenek a célkitűzéseink a foglalkoztatás eh, területén, és milyen döntéseket eh, hozzunk? aztán ott van a több éves költségvetési keret, mindent akarunk, zöld eh, tervet, agrárpolitikát, kohéziós politikát. Hogyan fog mindez működni? Hogyan fogunk megbirkózni a költségvetéssel? Milyen válaszok születnek majd? És ami a költségvetést illeti, fennáll az, hogy megint büntetünk egyes országokat, ahogy a múltban is tettük. Olyan megoldást kell találni azokra az, orsz- azokra az országokra, ahol korábban ezek a büntetések megvalósultak. Ezek az országok ellenezték a bizottság fellépését korábban. Világosságra van szükség ezeken a területeken. Kérdéseket vet fel a migráció is. Ön utalt arra a tragikus esetre, amikor egy kamionban meghaltak 39-en. Ez tényleg mélyen el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. De 67-en meghaltak most november elején is, és eddig ezre haltak meg a földközi tengeren. Mit teszünk ennek érdekében? Több erőforrás lesz a költségvetésben? jobban kiállunk a határrendészet mellett? Lesz valódi stratégia, amely képes lesz ezeket a feladatokat megoldani a, a kiinduló pontokon, nem pedig azokban az országokban, ahova érkeznek. Ezek azok a kérdések, amik leginkább érdekelnek bennünket. A mi frakciónknak más álláspontja van. A mi megközelítésünk reális lesz, akkor is, hogyha a véleményeink eltérnek, és ezeket az itt felsorolt pontokat fogjuk végigvinni, hozzájárulva a vitához, és remélhetőleg javítva azt, ami közös munkaként megfogalmazódik, és ellenézni is fogunk dolgokat. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Von der Leyen asszony, problémánk van. Ön ma és az elmúlt hónapokban is minden lehető dolgot megígért, beruházásról, egymilliárdos beruházásról beszél a Green New Deal-ben, közben arról beszél, hogy tömegesen fog beruházni a digitális átállásba a gazdaság és a társadalom szintjén az ebben lévő ellentéteket nem tudta felmond, ö, felbontani. A politikai céljait hogy fogja elérni, hogyha közben tartja a megszorítások politikáját? Von der Leyen asszony, a politikai programja kudarcot val, hogyha nem változtat a prioritásokon, és hogyha az államok ö, nem tudnak ismét beruházni. Von der Leyen asszony, lehetőség van más Európára a mi víziónk, Európa víziónk és az odavezető út, amelyet választani kell. A békét nem fegyverzéssel és az európai külpolitika militarizációjával lehet elérni, hanem úgy, hogyha leállítjuk a fegyverexportot és a nemzetközi fegyverleépítést támogatjuk. A társadalmi egyenlőséget nem úgy érjük el, hogy dereguláljuk a munkaerőpiacot, hanem úgy, hogy a szociális standardokat betartatjuk, megvédünk a szegénységtől és a méltóságot védjük. A környezetvédelemben nem nagy ígéretekre van szükség, hanem ambiciózus politikára, azért, hogy másfél fok alatt tarthassuk a föld felmelegedését és a széndiokszid kiadást 70%-kal tudjuk csökkenteni 2030-ig. A nagy vállalatok adócsalását nem lehet úgy felszámolni, hogy az OECD-re utalunk, úgy lehet ezt megtenni, hogyha hatékonyan vállalati adót vetünk be, és az adóparadicsomokat felszámoljuk. Az emberi jogok, és az emberi életek úgy védhetőek, hogyha nem zárjuk le az európai külső határokat, hanem úgy, hogyha polgári tengeri mentő szolgálatokat hozunk létre. Von der Leyen asszony az Európai Parlamentben a baloldali frakció erőteljes, határozott, kreatív, demokratikus ellenzék. És megígérem önnek, önt és a bizottságot a következő öt évben nap mint nap fogjuk felelősségre bírni, és az európaiak érdekét fenntartjuk azért, hogy más utat válasszunk, más Európát építsünk. Köszönöm. Köszönöm most a függetlenek részéről, Begin képviselő kap először szót. Köszönöm, elnök úr biztos, biztosi testülete, elnök asszony Európának már most kormányra van szüksége, sok időt vesztettünk, a polgárok nem tudnak többet várni a válaszokra. Nem tudjuk elrejteni azt a véleményünket, hogy nem minden önáltal kiválasztott ember felel meg nekünk. Nagyon sok a nagyon sok a fenntartásunk. Ugyanakkor néhány dologra igent mondunk, a migráció megoldására, a stabilitási paktum reformjára, a zöld tervre, illetve a vállalkozások védelmére határozott és konkrét lépéseket várnak a polgárok. Több ezer munkavállaló néz szembe azzal, hogy elveszíti a munkahelyét, mert túltermelés van az acélpiacon. Ki kell terjeszteni a méltányos átmeneti alapot az acéliparra is a stabilitási paktumból ki kell zárni az átalakítási, illetve a víz gazdálkodással kapcsolatos beruházásokat is. Minden, minden javaslatát az érdeme szerint fogjuk elbírálni. Köszönöm, Kasperi úr, másfél perc. Sehr geehrte Frau Kommissionspräsidentin! Tisztelt elnök asszony, júliusban meggyőző programot határozott meg, és ma is egy kiegyensúlyozott programot adott elő, ehhez gratulálunk. Ha ma itt összeülünk 30 évvel a berlini fal összeomlása után, azt látjuk, hogy bizonyos Európai Uniós tagállamokban a korrupció még mindig virágzik, a jogállamiságot veszélyeztetik, és az újságírók meggyilkolják, és életükért küzdenek. És hálás vagyok azért, hogy valóban azért kell kiállnunk, hogy Európában mindenhol, és azon túlmenően is a jogállamiság, a béke és a szabadság érvényesüljön. Ezért köszönet, és sok sikert kívánok. Harmadsorban Beszéltünk a biztonságról. Éveken keresztül arra hagyatkoztunk, hogy az Egyesült Államok garantálja biztonságunkat. Azt látjuk, hogy ez egyre kevésbé van így. Nekünk kell a szomszédságunkért kiállnunk, és a biztonságot elérni, és azt, hogy ne legyenek polgárháborúk a szomszédságunkban, és ne öljenek ott meg százezreket, vagy üzzenek el onnan milliókat. Magunknak kell ezért felelősnek lennünk. Fontos, hogy ez egy komoly súlypont legyen. Ebben támogatjuk Önöket. Negyedsorban a klímaváltozással kapcsolatban igen, hálás vagyok, valóban szükség van a zöld dílre. De nem lehet, hogy ez csak zöld legyen. Sokan félnek ettől. Attól félnek, hogy az üzemeiket ö, nem tudják utána fenntartani. Attól félnek, hogy hogyan lehet az élelmiszertermelést és az egyéb célokat így összeegyeztetni. Ön azt mondta, hogy ezt fenntarthatóan kell tenni. Igen, minden aspektusra oda kell figyelni. Nem szabad, hogy megrémisszük az embereket. Fontos, hogy bizalommal tudjuk azt mondani az embereknek, hogy van egy tervünk, vagy egy irányunk. Ezért hálás vagyok, és örülök annak, hogyha nyitott, bizakodó bizottság lép majd itt munkába a következő években. Thank you. For one and a half minute. Köszönöm másfél percre, Bora Fejasszony kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Von der Leyen elnök asszony tisztes biztosi testület, egy új időszak kezdődik a mai szavazással. Meggyőződéssel támogatjuk az önök tervét, de holnaptól kezdve olyan konkrét intézkedésekre van szükség, amelyek javítják a polgárok életminőségét. Realisták maradunk, ugyanakkor elvárásaink is vannak. Nagyobb ambícióra van szükség a legutóbbi európai választásokon. A polgárok bemutatták, hogy még van reményük az európai projektben, ez azonban az utolsó alkalom. Meg kell felelnünk az elvárásaiknak. vagy megcsináljuk Európát, vagy meghalunk, hogy para, parafrazáljak egy híres olasz szabadságharcost három kulcs szavat fogalmazok meg, a fenntarthatóság, befogadóság, illetve szociális igazságosság, ugyanis ezek nélkül nem fogjuk tudni megvalósítani a céljainkat. El, be kell indítani a versenyképességet, nem szabad a zárok szélén hagyni senkit. Egy új gazdaságirányítási rendszerre van szükség, amely a növekedésre koncentrál, miközben a, a szemeszterbe beépíti a környezetvédelmi szociális fenntarthatóságot és erőforrások nélkül ezek csak javaslatok maradnak. A szocialisták és demokraták az ön oldalán állnak, készen állunk arra, hogy ön mellett dolgozzunk, meg demonstrálva a polgárok felé, hogy az Európai Unió tudja legjobban garantálni mindannyiunk jövőjét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szézsurné képviselőnek adok szót. Elnök asszony, bizottsági elnök asszony, nagyon sokat vitáztunk már erről a témáról. Von der Leyen asszony megkapta a többség támogatását, elment minden frakcióba, meghallgattuk az összes biztost. Én úgy gondolom, hogy mindenről beszéltünk, úgyhogy kiegészítő kérdéseket nem fogok most föltenni. Egy megjegyzést engedjenek meg viszont. Mindannyian tudjuk, hogy fordulóponthoz értünk az Európai Unió történetében. Mindannyian tudjuk, hogy semmi sem végtelen, és hogy minden nap építenünk és védenünk kell Európát, hogyha szeretnénk megtartani az európai politikai felépítményt és az Európai Unió egészét a biztosok, illetve maga a bizottsági elnök asszony is egy demokratikus folyamat segítségével került ide, hiszen olyan személyekről van szó, akik az európai közpolitikákat személyesítik meg, és olyan személyekre van szükség, akik a médiák felé ezt megfelelőképpen kommunikálják, akik kapcsolatban állnak az európai polgárokkal, és akik megvalósítják azt, amit az európai polgárok kértek a választások során. Egy olyan Európát kértek, amely a prioritásokról beszél, és a legutóbbi alkalommal, amikor először találkoztunk önnel, és az első szavazást megszerveztük, akkor is elmondtuk ezt a véleményünket, tehát egy progresszív, zöld bizottságról van szó, ez a legprogresszívabb és legzöldebb bizottság, amit valaha is láttunk, és hát Keller asszony már elmondta az ő érveiket. Én azt szeretném elmondani, hogy köszönjük a vitákat, köszönjük, hogy kialakították a megfelelő prioritásokat, és természetesen igennel fogunk majd szavazni. Mielőtt megadom a szót a következő hozzászólónak, kérem fogadják el, hogy én megpróbálok bizonyos rugalmasságot belevinni ebbe a vitába, ami az időt illeti, ugyanakkor már 12-en kértek a kékkártyás felszólások sorában szót. Kérem tartsák be az időt, Smith úr ön mutasson jó példát. Valóban én megpróbálok mindig hasznosan fogalmazni, kevés szóval elmondani, amit akarok. Nagy örömmel vagyok itt a Skót Nemzeti Párt von der Leyen asszony támogatni fogja az önbizottságát, mert úgy gondoljuk, ez persze befolyásolja a Brexit ügy is. Nagyon más a világ akkor, amikor azt fenyegeti önöket, hogy eltávolítják önöket ebből a családból az akaratuk ellenére. Dr. von der Leyen új dinamikára van szükség Európában, ugyanis sokáig lehetett azt mondani az Európai Bizottságra, hogy nem érdekli, az, nem érdeklik az emberek. Én azt remélem, hogy ön egy új energiát fog hozni ebbe a vitába. Itt most talán ez az utolsó megszólalásom ebben a házban, hiszen a Westminsteri parlament egyik képvisel, egy körzetében is indulok, Sterlingben én azt eh, mondom önöknek, hogy eh, gondozzák Európát, egy hatalmas eredményről van szó, vannak hibái, de önök egy csodálatos projektnek a részesei, nem tökéletes. Eh, a mi példánkból tanuljanak, sajnos van vissza út, és, és ha a Skóciát kirángatják az Európai Unióból akarata ellenére, később visszajövünk és számítunk önökre ebben. Most pedig eh, Borkia úr kap szót egy percre. Eh, köszönöm. Ami a kívásokat illeti. Eh, a kívások megválaszolásához hitelesség kell. Ön azt mondta, hogy 30%-kal növelni akarja a külpolitikai kiadásokat, ugyanakkor nem elég a pénzt kidobni az asztalon, az ablakon. Felmerül bennem a kérdés, hogy Fiji vagy Barbados eh, a mi felelősségünk -e. Eh? Eh, arról beszél, hogy legyünk bajnokai a klímaügynek, de valójában itt csak új terhekről van szó, amelyet az európai polgárok vállára akar tenni. Nézzünk meg, hogy milyen programokat akar a bizottság Eh, letenni az asztalra. Hogyan lehet inkluzív ez a bizottság, hogyha elutasítja azt, hogy párbeszédet folytasson több millió olyan polgárral, akik vitát akarnak. Sok szerencsét önnek nagy szüksége lesz rá. Köszönöm, Zsile úr, egy perc. Eh, Köszönöm, Ön megtalálta az egyensúlyt nagyon bonyolult helyzetben. A biztosi posztokat nagyon kiegyensúlyozottan osztotta fel, nagyon nehéz feladat volt ez. Ugyanakkor ön számíthat sok ECR képviselő támogatására, a jövőben is így lesz ez, amennyiben a környezetvédelmi politika, a versenyképesség globálisan nem szenvedi ennek el a hátrányát. Ugyanezt mondhatjuk el egy nagyon fontos ország interjújáról. Ezen irány problémákat is felvet, hogyha a transatlanti együttműködésben új kapcsolatokat akarunk kialakítani agresszív országokkal keleten, amely bizonyos más tagállamokat megszállt, azért mert nyugatra akarnak menni. Ez azt gondolom, hogy veszélyes prioritást jelent, precedenst jelent az önök bizottságában. Erre figyeljen oda, elnök asszony, kérem. Köszönöm. Házekam képviselő. Köszönöm, elnök asszony. A multinacionális vállalatok érdekei nem szabad, hogy fontosabbak legyenek, mint az emberek, az állatok és a természet jogai. Az energetikai átállásban ezt látjuk, és a GMO elfogadásában is. A bizottságnak komoly hatáskörei vannak itt, ezért fontos az, hogy az európai biztosok függetlenek legyenek. Hogyan lehetséges az, hogy olyan emberek jelennek itt meg, akiknek pénzügyi érdekeltségük van nagy vállalatoknál, Monsantóban és más vállalatoknál, olyan vállalatoknál, amelyek több millió eurót költenek arra, hogy az európai politikát befolyásolják a saját érdekeik szerint és ami a klímakérdését illeti. Timmermans úr elismeri azt, hogy változtatni kell a dolgokon bizonyos területeken, azért, hogy a klímaváltozás ellen léphessünk, ez egyértelmű. És csalódottságra ad okot az, hogy ezen bizottság ambíciói nem elégségesek, ami a klímaválságra adott választ és a biodiverzitási válságra adott választ illeti. Ezért az állatok pártja nem igazán bízik ezen bizottságban. Köszönöm. For one minute, Mr. Szincsics képviselő, egy perc, parancsoljon. Elnök asszony, dicső szavakkal illette a bizottságot, az egyes biztosokat és az egyes illetékességeket, és kiválósága célja ezt mondta. Ezért örülök én horvát szempontból, ezért felmerül bennem a kérdés horvát szempontból, hogy Horvátországból miért ezt a biztos választotta a horvát establishment egy millió polgárt veszített el, mióta beléptünk az EU-ba. Ez katasztrófa. Szlovéniában az elmúlt hat év során minden negyedik diák elhagyta az országot. Úgy gondolom, hogy nincsen értelme annak, hogy hogyha valaki ilyen keveset tud a demográfiáról, ő foglalkozzon a bizottságban e- ezzel a kérdéssel. Ön Berlinből lehet, hogy ezt másként látja. Gyakorlatilag ezzel a horvát establishmentnek egyfajta díjat osztott ki. Miközben mi rengeteg polgárt veszítettünk el, hogyha ez így folytatódik, Horvátországban, már csak nyugdíjasok és politikusok fognak lakni. És hogyha Ausztria is megnyitja a kapuit, akkor még többen fognak kivándorolni. Hogyan lehet egy ilyen országban biológiailag túlélni? Másfél percben Halicki képviselő kap szót. Szanowna Pani Przewodnicząca, Pani Przewodnicząca. Tisztelt elnök asszony, von der Leyen asszony. A lengyel delegáció és a néppárt nevében szeretném elmondani, hogy Lengyelország Európa párt és demokrácia párti, úgyhogy várjuk a hatékony munkát az Európai Bizottság részéről. Tudjuk, hogy a polgárok aggódnak az európai életminőség miatt, ezért a környezetvédelem és a klímapolitika kulcsfontosságú, ugyanígy az az egészségvédelme is. Nagyon örültem annak, hogy mindezeket felfedeztük az önök prioritásai között, és itt szerepel a ellenes program is, amely a legtöbb életet követeli itt az Európai Unióban. Ehhez megfelelő forrásokra is szükség van, Reméljük, hogy ez a költségvetési sor folyamatosan növekedni fog és sohasem csökkenni. Ezen kívül innovációra van szükségünk, munkahelyeket kell teremteni, a gazdaságunkat erősíteni kell, és az oktatást elő kell mozdítani. Van itt még egy nagyon fontos téma, ami többször is megjelent az ön hozzászólásaiban, az, hogy a bizottság tulajdonképpen az értékek és a jogállamiság letéteményese ezek a legfontosabb pillérek itt az Európai Unióban, senki sem helyezkedhet a törvények fölé, és minden kormány egyenlő. Kérném, hogy konzisztensen tartson ki emellett a munkája során, és hogy senki se tudja ezeket a prioritásokat aláaktázni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Stanisev képviselőnek adok szót, másfél percre tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt választott bizottsági elnök úr, leendő biztosok. A mai napon a szocialisták frakciójától szélesebb körű támogatást kapnak, mint ahogy kaptak júliusban, és ennek három oka is van. Az első oka az, hogy az elnök asszony nagyon komoly kötelezettségeket vállalt, politikai kötelezettségeket, hogy folyamatosan jobbá tegye az Európai Uniót környezeti, gazdasági és társadalmi szempontból egyaránt. Egy rendkívül progresszív politikai agendáról van szó, ezt láthatjuk most a bizottság részéről, és ezt kell nekünk is támogatnunk. Mi szocialisták rendkívüli módon odafigyelünk majd arra, hogy önök mit tesznek, és nagyon komoly elvárásaink vannak. Az MFF talán a legfontosabb, hiszen pénz nélkül alig ha lehet politikát csinálni. Sok szocialista biztosunk van, ők megfelelő vízióval rendelkeznek a jövőre nézve, megvan a tapasztalatuk és az energiájuk, hogy végre is hajtsák ezeket a politikai célkitűzéseket. Kiegyensúlyozottan fognak majd együttműködni a néppárti biztosokkal. Végül, de nem utolsó sorban szeretném elmondani, hogy az európai polgároknak elfogyott a türelmük. A legutóbbi európai parlamenti választásokon rekord részvételi rátát láthattunk, de még egyszer mondom, a polgárok elvesztették a türelmüket, azonnal kezdjenek dolgozni, hiszen csak öt évük van. Másfél percre Bolden asszonynak adok szót, tessék. Sorry. Ms. von der Leyen, Commissioner von der Leyen asszony biztos jelöltek. Időbe tellett, és kompromisszumokba is, hogy eljutottunk idáig, de most már el kell kezdenünk dolgozni, és olyan jogszabályokat hozni, amelyek mindenkinek az érdekében állnak. Von der Leyen asszony, én csodálom az ön ambícióját, különösen ami a nemi egyenlőséget illeti. Sajnos a teljes egyenlőséget nem sikerült elérnie az utolsó pillanatban, de soha nem voltak, e, e, soha nem volt ennyi nő Európa legfontosabb állásaiban. Köszönöm ugyan ilyen egyensúlyt szeretnék látni Európa többi intézményében és igazgató tanácsában is. Mindent meg kell tennünk annak érdekében is, hogy a kisebbségek is jobban képviselve legyenek az európai intézményekben. Természetesen csalódást okoz, hogy nincs brit biztos. Infantilis kormányunk aláássa országunk jó hírét, de biztosíthatom önöket arról, hogy az utolsó még józan britek dolgoznak azon, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, az önök támogatását köszönjük. Legutóbb azt mondta önnek, hogy a Brexit politikával kapcsolatban konzultál eh, azokkal, akik bent szeretnének maradni, és én szeretném, hogy ez meg is történne. Tudom, hogy komoly kívások állnak Európa előtt, ugyanakkor optimizmusra is van okunk. Ön a klímaválságot, a digitalizációt és a migrációt emelte ki, nagyon helyesen. Én azt szeretném, hogyha amikor ezek a javaslatok be lesznek terjesztve, ezt megvizsgálhatnánk itt, és Európa helyzete javulna a jelenlegihez képest. Én azt remélem, hogy öt év múlva is itt ülhetek még, és beszélhetünk az ön munkájának eredményéről. Ahogy Ellen is mondta, ez egy ambiciózus és brilliáns projekt, amit mindenki ismerjen el és értékeljen. Köszönöm. Most Delbos Corfield asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, ez a fiatal, törékeny európai demokrácia még nem érett és nem föderális. A tagállamok nevezik ki a biztosokat, lojális biztosokat küldenek, annak ellenére például Lengyelország vagy Magyarország, amelyekkel szemben eljárás zajlik az értékeink és a jogállamiság megsértése miatt. A magyar biztosnak kell a jogállamiságot elérni azokban az országokban, amelyek csatlakozni tisztázni szeretnének. Ez a bizottság szavakban kiáll az alapvető jogok és a jogállamiság mellett, de valóban fellépnek-e majd a nyomás ellenére, Eh, illetve a kormányközi eh, folyamatok eh, e-, erejével szemben kiállnak-e az európai értékek mellett. Az Európai Parlament elutasította azokat a jelölteket, ahol túl nagy volt az összeférhetetlenség. Oda kell figyelni a függetlenségükre a biztosoknak. Itt most öné a feladat van egy olyan portfólió, amely demokráciát és demográfia címet viseli. Ez egy csapda, és Sújca biztos pedig nem volt hajlandó a, elítélni a népességcsere teóriáját a meghallgatása során. Ön valóban egy inkluzív feminista és alapvető jogokat tisztelő Európát akar-e létrehozni? Ez a kérdés. Van egy zöld, egy kártyás kérdés önhöz, asszonyom. Will you accept? Buthas úrtól elfogadja -e? Did you say no or yes? Elfogadja? No. Nem, nem fogadja el. Elnézést. Eh, elfogadja, nem muszáj szobálni a képviselővel. Yes, okay. Okay. Mr. Botos, you have... Botos úr. let's move on. let's just scrap that idea. Felejtsük el ezt az ötletet, akkor lépjünk tovább. Uh, thank you for the laughter, it helps. Uh, Egy percre Krá úr kap szót. Köszönöm, elnök asszony. Azt látjuk, hogy ez a bizottság alapvetően bal liberális politikát folytat. Meglepő, hogy a nemzeti választási eredmények azt mutatják, hogy inkább konzervatív eredményeket szeretnének. A súlypont a klímapolitika. A kérdés, hogy száz év múlva három fokkal lesz-e melegebb. Minden közvéleménykutatásban a választók nem ezzel foglalkoznak, hanem azzal, hogy mi van a migrációval, a munkahelyük biztonságával, és mi lesz az otthonuk jövője. Azt gondoljuk, hogy ez a bizottság biztos, hogy azokat követi, akik itt a házban többségben vannak, Sajnos nem ez az, ami Európában az embereket és a nemzeteket foglalkoztatja. Ezért mi kritikusan állunk ehhez, és azt gondoljuk, hogy egy balliberális vallást nem akarjuk mi követni. Mi attól tartunk, hogy a bizottság az lesz, ami nem akar lenni. Köszönöm. Mr. Epping, for one minute. Epping képviselő egy percben. Elnök asszony, a Green Deal ezen bizottságnak a legnagyobb feladata. 2050-re Európa karbonsemleges kell, hogy legyen klíma szempontból. A kérdés az, hogy ez mennyibe kerül. A hosszú viták után még mindig nem tudjuk, hogy mi ennek az ára. Vannak olyan anyagok a bizottság részéről, amelyeket én olvastam, és ott 50-75 milliárd eurós költségről beszélnek évente, hogy ezt elérhessük. 20 év múlva 11,5 és fél milliárd euróról kell beszélnünk. Háromszorosa ez a német GDP-nek. Tudja, hogy mi az a költségvetés, ön a német kormányban ö, miniszter volt. Egyszerű a kérdésem, ki fogja ezt megfizetni? Ik hoor helemaal niks. Ik hoor niks, maar zal ik dan maar het geheim verklappen? Nem kapok erre választ. A polgárok. A polgárok fogják ezt megfizetni. A polgár kapja meg a számlát erről. Egyre többet kell fizetni az adókban, neki kell majd ezért kif- ezeket kifizetni. Hollandiában már most látom, hogy vannak klímafelkelések, a munkások, a gazdák, ellenállnak, mert nem akarnak többet fizetni, már pedig ez vár ránk. Elnök, köszönöm. Epping képviselő, kékkártyás kérést kaptuk, még egyszer megpróbálkozok ezzel. Kukalis képviselőtől elfogadja? Igen, 30 másodpercben. Epping úr arról beszélt, hogy mennyibe kerül a, a Green Deal 2050-re. A legutóbbi kutatások és a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy a, hogyha nem lépünk 2050-ig a klímaügyében, az több ezer milliárdos költség lenne. Azt javasolja, hogy akkor ne menjünk ezen az úton tovább, a Green Deal útján tovább? Köszönöm. Azt gondolom, hogy a legjobb az, hogyha módosítunk ezen az új Green Deal-en azt gondolom, hogy az atomenergiát meg kell tartanunk. Ez egy nagyon fontos erőforrás, amely elég semleges klíma szempontból. Tudom, hogy a parlament többsége nem ért ezzel egyet, de mégiscsak fontos ez. És a földgázt is meg kell tartani. Hollandiában most ezt éppen betiltjuk, ez rossz választás, ez nagyon sokba kerül, mindeközben a földgáz eléggé kedvező klíma szempontból. És a biomassa, hölgyeim és uraim, az nem olyan jó, mint ahogy azt a zöldek állítják. Elnök megszakítja hozzászólást. Most egy percben Advanitas képviselő kap szót. Köszönöm a szót. Mindenkinek megígért ön mindent, bizottsági elnök asszony. Nagyon sok ígéretet hallottunk, beszéltünk az Európai Unió militarizálásáról, viszont semmit se hallottunk a szociális jogokról, semmit se hallottunk a korrupcióról, semmit sem hallottunk az adócsalásról. Úgy tűnik, hogy ön továbbra is védi az európai életmódot, és egészen biztos, hogy nem hallgatott meg semmilyen más frakciót, csak a sajátját pedig kohézióra és kompromisszumra van szükség az Európai Unió életében, különben fejjel megyünk a falnak. Köszönöm szépen, Gyöngyösi képviselője a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt von der Leyen asszony, nagyon nehéz munka volt, hogy felállítsa, összehozza ezt a bizottságot, és a Spitzenkandidát rendszert is rengeteg kritika érte. Tulajdonképpen örülhetünk, és gratulálhatunk önnek, hogy létrejött ez a biztosi kollégium, és mögött áll egy rendkívül ambiciózus program, csak hogy ahhoz, hogy sikert is érjenek el ez alatt az öt év alatt, két feltételnek is meg kell felelniük. Először is vissza kell nyerniük az európai polgárok bizalmát, méghozzá úgy, hogy megerősítik az európai intézményeket, főképpen a parlamentet, és úgy gondolom, hogy a munkához remek kezdés lenne az, hogyha Weber úr tegnapi politikai nyilatkozatában megjelenő javaslatokat figyelembe vennék. A szociális pillért meg kell erősíteni, a bérkülönbségeket el kell tüntetni, foglalkozni kell a minimálbérrel, a klímaváltozással, a jogállamisággal foglalkozni kell, és mindezekre a kérdésekre nagyon komoly válaszokat kell adni, hogy az euroszkeptikusok és populisták kritikáit el tudja oszlatni. Köszönöm szépen. Egyelőre 15-en kértek szót a spontán felszólalások alatt, és most le fogom zárni a kegytiályos hozzászólók listáját, és most szót adok Múresen képviselőnek másfél percre. President, President der... Köszönöm, elnök asszony, von der Leyen asszony, üdvözöljük újra itt az Európai Parlamentben, és sok sikert a szavazáshoz. Kedves kollégák, egységesek vagyunk, a lehető legjobb politikákat akarjuk eh, eh, létrehozni, beindítani. Eh, ez a mi feladatunk itt közösen az Európai Bizottsággal. Az egyik eszköz, amely rendelkezésre áll, az az Európai Unió költségvetés költségvetése a következő 7 évre. És eh, van der Leyen asszony, hadd mondjam el, hogy mit vár az Európai Parlament öntől ezen a területen. Látjuk, hogy nagy számban mentek el szavazni a diákok, a gazdák, eh, akik eh, többet várnak tőlünk a biztonsággal, klímaváltozással kapcsolatban. Nem tudunk többet tenni, ha kevesebb pénz áll rendelkezésre. Ha többet akarunk tenni, akkor az meg kell, hogy jelenjen az Európai Unió költségvetésében is. Az Európai Parlament parlament egyértelmű álláspontot képvisel. Ha új elvárások lesznek, új pénzekre van szükség. Kérem csatlakozzon hozzánk, eh, hogy meggyőzzük a tanácsot, eh, hogy adjon több pénzt. Másik dolog, mely területekre kell befektetnünk? Legyen egyensúly a régi prioritások és az új prioritások között. A kohézió és a mezőgazdaság, noha régi prioritások, ez a régiség nem azt jelenti, hogy elavultak. Természetesen az újakba is be kell fektetnünk. A másik dolog az az időzítés. Sürgősen kell lépnünk. Decemberre az Európa Tanácsban érjünk el egy egyetértést azzal kapcsolatban, kapcsolatban, hogy mit várunk Európától, mit várunk a költségvetéstől. Ne kezdjünk el a számokon vitatkozni, mert az megosztó lesz. Először legyen egy politikai megállapodás, eh, majd eh, utána a várakozásoknak megfelelő pénzeket eh, biztosítsunk. Ebben számíthatom a mi együttműködésünkre. Köszönöm. Köszönöm, Dali asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök annak, hogy egy olyan Európai Bizottság állít most előttünk, amely az európai európai Green Deal-t prioritássá tette. Ez agyonban ne csak egy újságszalag cím legyen, hanem valóság, amely megváltoztatja az emberek életét, bárhol is éljenek, függetlenül attól, hogy kis vagy nagy tagállamban élnek. A széndiokszid csökkentése együtt kell, hogy járjon az ipar átalakulásával, mégpedig oly módon, hogy nő a versenyképesség. A célokon túl kell, hogy menjen a Green Deal, forradalmasítania kell az ipar működését, azt, eh, ahogy eh, segítjük eh, a munkavállalókat új készségek megtanulásában, illetve hogyan készítjük fel a gyerekeket a jövőre. Vannak olyan vállalkozások és iparágak, amelyek tudatában vannak annak, hogy át kell alakulniuk, és a kötelezettségvállalást remélnek. A szocialisták és a demokraták számára a Green Deal egy új gazdasági modell kialakulásának ígérete, ahol a kiegyensúlyoz, a legkiszolgáltatottabbakra is odafigyelnek. Ez egy lehetőség arra, hogy javítsuk kapcsolatainkat környező kontinensekkel, például Afrikával, partnerségeket érjünk el a tisztább megújuló e- energiaforrásokért. Lehetőséget biztosít arra is, hogy az összes polgárunk szociális jólétét rendszerét eh, javítsuk. Hajlandók vagyunk együttműködni az Európai Bizottsággal, és partnerek leszünk ebben az átalakulásban eh, azért, hogy a polgárok felé eh, bizonyítsuk, hogy ez az európai projekt nagyon is működőképes. Köszönöm, most pedig Azmáni úr kap szót másfél. Yeah, thank you, uh, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Az EU-ra nagyon komoly kihívások várnak a következő években. Ezek közül vannak fenyegetések, mások lehetőségek. Nem ülhetünk ölbetett kézzel, nem választhatjuk a passzivitást. Meg kell újítanunk Európát. Az európai választások eredményei fél évvel ezelőtt azt mutatják, hogy a polgáraink bennünk bíznak, minnyájunkban. Ezért cserébe azt kérik, azt várják, hogy konkrét eredményeket mutassunk fel. Ez az oka annak, hogy az Európai Bizottságnak a lehető leghamarabb el kell kezdeni a munkáját, azért, hogy beválthassuk az ígéreteinket az európai, erős Európával kapcsolatban, amely az emberek számára szó szintjén jelenik meg. Fontos a klímaváltozással foglalkoznunk, stabil gazdaságot biztosítani, amelyik innovatív, a digitális agendát is el kell kezdeni képíteni, a jogállamiságot is kell védenünk, a migrációt kézben kell tartani, és biztonságot kell kialakítani egy instabil világban. Nem számíthatunk mindig a korábbi szövetségeseinkre. Ezért azt kérem az új bizottságtól, hogy kezdjük el a közös munkát, újítsuk meg Európát, váltsuk be ígéreteinket, jóléti európai jövőre van szükség. Elnök asszony, az ön csapatával, és büszkén látom az ön bizottságának az összetételét, azt remélem, hogy közösen elkezdhetjük a munkát, elkezdhetjük Európa megújítását. Köszönöm. Elnök, Eckhout képviselő egy percet kap. Köszönöm. Biztos elnök asszony, köszönjük a prioritásait, úgy gondolom, hogy ezek helyesek. És készen állunk, hogy együttműködjünk ezen prioritásokban, de az is biztos, hogy vannak aggodalmaink, is. ezeket Ská Keller már elmondta. A jogállamiság, a belső piac szociális dimenziója, és az, hogy a menekültekkel hogyan bánunk humánisan az EU-ban és az EU-n kívül. Ezek az aggodalmaink. Ezért nem adunk biankó csekket önnek. De az biztos, hogy együttműködünk. A Green Deal-ben, a digitalizációban, és azt akarjuk biztosítani, hogy ezen kommunikációk, és a Green Deal-ről két hét múlva esedékes ez, azt biztosítják, hogy többet tudunk elérni többet, mint amit két hét múlva hallhatunk a szavak szintjén. A jogalkotás az, amivel valóban meg, meg tudjuk változtatni a bolygón keretein belül az életmódunkat. Ezt akarjuk elérni, azt akarjuk biztosítani, hogy ez az az irány, amin Európa elindul. Azon leszünk, hogy a későbbi joganyagok, amelyben konkrét fellépéseket várunk, megszülessenek. Az egyik a klíma joganyag, jövőre lesz az utolsó lehetőségünk arra, hogy magasabb ambíciókat tükrözzünk, még mielőtt Párizs bevezetésre kerül. hogy használjuk fel a jövő évet, és ebben közösen fogunk együttműködni. Elnök, egy percben Annemans képviselő kap szót. Elnök asszony, tisztelt kollégák! Junckerrel és von der Leyen asszonynal a parlament többsége olyan képet, olyan főnököt határozott meg a bizottság élére, amely elég szobró képet fest. De von der Leyen asszony egy nagyon baloldali, központosított bizottság élén áll egy központosított projekttel, amely a multilaterális vallás érdekeit szolgálja. Fontos, hogy folytassa a föderalizmussal kapcsolatos munkát közben az egyes európai nemzetek szabadságát korlátozza ezzel. Már most bejelentettem, hogy teljes erővel leszünk azon, hogy ezen koalíció ne lehessen sikeres. Ezen a bizottságon nagyon sok múlik. Az Egyesült Királyság próbál kilépni, vagy kilép. Az európai életmódunk nyomásnak van kivetve. A a törökök továbbra is fenyegetik a mi határrendezési rendszereinket. Szükség van a reformokra. Mindjárt azt, várja, azt várja, hogy ezen bizottság teljesítse az ígéreteit. Nagyon keményen kell dolgozniuk azon, hogy a megosztott Európát egységes, egységbe vonja, és véghez vigye az agendát például az európai életmód védelmében, és hatékony megoldásokat találjon a belső biztonság, a migráció vezelés és a gazdaság területén. Példaértékűként kell eljárnunk az emberi jogokkal kapcsolatban, munkahelyeket kell teremteni, és a kereskedelmet kell megerősíteni, és védeni a környezetet úgy, hogy Európa versenyképes maradjon. Nagyon komoly ez a feladat, azt remélem, hogy elérhető. Nagyon örülünk annak, hogy nő a bizottság elnöke. Alice Paul szüfrezset azt mondta, hogy nem lesz új világrend, amíg a nők nem vesznek részt benne. Azt remélem, hogy ön, elnökasszony és az ön csapata nap mint nap fogja bizonyítani nekünk, hogy ön a megfelelő személy erre. Nagy érdeklődéssel várom az együttműködést önnel. One minute, Mr. Köszönöm szépen, Guzmán képviselő kap szót egy percben. Van der Leyen asszony, ez a bizottság nem felel meg azoknak a kihívásoknak, amik itt Európára várnak. Minden, ami jó Európában folyamatosan romlik, és minden, ami rossz, az még rosszabb lesz. A gazdasági posztra kiválasztott biztos személye egyértelműen mutatja, hogy milyen irányba akar elindulni a bizottság. Pedig a megszorítási paradigmákat meg kell állítani, nem lehet folyamatosan csökkenteni a pénzeket és a finanszírozási forrásokat. Ön azt kérte, hogy az európai politikák több pénzt kapjanak, de a valóságot még nem látjuk, tehát az eredményét ennek még nem látjuk. A szép szavak pedig nem elégségesek. Arra van szükség, hogy az országok azokat a strukturális reformokat végre tudják hajtani, amiket eddig a megszorítások miatt nem tudtak végrehajtani, és reméljük, hogy nem egy öt éves intézményi blokád jön itt létre az önök bizottsága miatt. Én úgy gondolom, hogy nem fogunk előre jutni. Köszönöm szépen, egy percben Harris képviselő kap szót. Szeretnék köszönetet mondani a bizottság elnökének, hogy elmondta azt, hogy mindig velünk lesz. Szeretném azt is elmondani, hogy a Brexit kapcsán ugye mindenki tudja a véleményemet, és a bizottság folyamatosan támad minket azért, mert nem voltunk hajlandóak biztost jelölni. Gondoljunk csak arra, hogy minden lehetőséget kihasználtunk-e arra, hogy megfelelőképpen megvalósuljon a Brexit. Mi történik akkor, hogyha egy bizottság nem áll fel azok mögött, akiket képviselnie kellene. Az én országom meghozott egy döntést. Ez a döntés az, hogy elhagyjuk az Európai Uniót. És mindig emlékezzenek arra, hogyha ezek miatt önöknek túlzottan sok problémájuk lesz, akkor egyszerűen csak rúgjanak ki minket azonnal is kész. just two points. This may come as some surprise to you. I'm a Romanian. Gondolom, hogy nem meglepetés, hogy én is a bentmaradás mellett szavaznék. A második megjegyzésem pedig az, hogy elfogad-e Smith úrtól egy kékkártyás kérdést. Amennyiben igen, akkor halljuk a kérdést. Köszönöm szépen. Nagyon örülök Harris asszonynak, hogy hozzászólt, és így lehetőségem van nekem is hozzászólni. Ugyebár az Európai Unió a jogállamiságon alapul, és a szabályok azt mondják ki, hogy az Egyesült Királyságnak igenis biztost kell állítania. Nekünk is ugye megvannak a saját szabályaink és privilégiumaink, de úgy tűnik, hogy önt csak az érdekli, hogy ön megkapja az önnek járó pénzt, amíg itt van, és a biztosnak meg úgy tűnik, ehhez nincsen joga. az Egyesült Királyság joga szerint ezt ugye nem lehet megtenni, ez volt az egyik ok, a másik ok pedig az, hogy ugye azért a brit nép irányába is el kell számolnunk, és egyértelműen elmondtuk 2016-ban, hogy szeretnénk kilépni az Európai Unióból, amúgy megköszönöm a kérdést. Köszönöm, mondja az elnök azt, hogy Monszeret képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Van elnök asszony, én azt szeretném, hogyha a bizottság erősebb egységesebb, biztonságosabb Európáért küzdene, amelyben növekszik a munkahelyek száma, ahol a jogállamiság képes szembeszállni a nacionalizmussal és a populizmussal. Egy biztonságos Európát akarok, amely védi a határokat, harcol a terrorizmus ellen, képviseli az érdekeinket. Egy hasznosabb Európára is szükség van, azt szeretnénk, hogyha a fiatalok számára több lehetőséget biztosítanánk, a vállalkozások, a KKV képesek legyenek arra, hogy munkahelyeket teremtsenek, mert a foglalkoztatás a legjobb szociálpolitika. Mi küzdünk a legális bevándorlásért, illetve meg kell, megoldást kell találni az öregedő társadalomra is. Odafigyelünk a mezőgazdaságra és a halászatra is. Ambiciózusan harcolunk a klímaváltozás ellen, hogy megvédjük ezt a bolygót. A digitális forradalom élére kell állnunk hogyha hasznos tud lenni ez a bizottság, akkor mi leszünk az egyenlőség eh, kontinense. Több Európára van szükség, közelebb álló Európára, kevesebb bürokráciával működő eh, Európára. A haladás eh, az egyenlőség és a béke érdekében. Én határozottan hiszem azt, hogy az új bizottság ezért készült tenni, és a spanyol delegációra számíthat. Piri asszony, köszönöm, tisztelt képviselők, a választások óta sok munkát végeztünk, hogy elérjünk idáig. A Spitzenkandidát igen.